Parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megkérni a kollégákat, hogy velem együtt üdvözöljenek egy Euromaidan delegációt. Tegnap utaztak el Kievből, és ma délelőtt érkeztek meg ide, és örülnének bármiféle találkozónak önökkel, ott ülnek fönn a galérián, békésen, erőszakmentesen harcolnak Kiev utcáin. on this. No. no, no. Yeah, because it's. Uh, we did the press conference. Grazie, onorevole Arms. Köszönjük szépen, Harms asszony. Ha mindenki készen áll, akkor kezdenénk a szavazást. Relazione McIntyre. A McIntyre jelentésről szavazunk. Megvárom még, amíg minden kedves kolléga helyet foglal, előveszi szavazókártyáját. Tehát McIntyre jelentés, az is hétes elleni vélemét szolgáló csere segítségnyújtás és képzési program. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A következő a Zálba jelentés, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A Zuber jelentés következik, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadva. Poreba jelentés, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nitrász jelentés, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadva. Hübner jelentés, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Mitchell jelentés. A jelentéstevő kapja meg a szót, parancsoljon. Il relatore vuole parlare, onorevole Mitchell. Mitchell úr, az előadó szeretne hozzászólni, nincs is itt. Ore. Rendben, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ayala Sandar jelentés. A szembevőszék egy tagjának kinevezéséről van szó, nevezetesen Philwin Owen személyéről van szó. Titkos szavazásra kerül most sor. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. A következő Szender jelentése szintén számbevőszik egy további tagjának kinevezéséről van szó Alex, Alex Benningmeyer személyében. Megint csak titkos szavazás következik, megnyitom a szavazást, a szavazást lezárom. Elfogadva. A szembevőszék további tagjának kinevezése Ari Gretten, Titkos szavazás következik, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva. A számbevőszék újabb tagjának kinevezése Nikolaus Millionis. Személyről szavazunk. Titkos szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva a szemvőszék tagjának kinevezése Daniel Lamarck személyében titkos szavazás, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadva. Az Európai Központi Bank felügyeleti tanácsa elnökének kinevezése a következő pont, amiről szavazunk. Ez a Bolsz jelentés, szintén titkosan szavazunk. Itt egy női jelöltről van szó. Megnyitom a szavazást egyébként, és le is zárom. Elfogadva. Relazione Brock. Brock jelentés következik. Egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. Bizottsági javaslatról szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Név szerint szavazunk a jogalkotási javaslatról. Megnyitom, lezárom, elfogadtuk. Bütikófer jelentés, egyes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Bizottsági javaslat mellette, ellene tartózkodók elfogadva jogalkotási állásfoglalás név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kukán jelentés következik, egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, bizottsági javaslat mellette ellene tartózkodók elfogadva, jogalkotási állásfoglalás, név szerint szavazunk. Megnyitom, lezárom. Elfogadva. Roadcheck jelentés a következő egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, a bizottság javaslata mellette ellene tartózkodók elfogadva, jogalkotási állásfoglalás, név szerint szavazunk, a szavazást lezárom, elfogadva. López, Isturiz jelentés egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, bizottsági javaslat mellette ellene tartózkodók elfogadva. Jogalkotási állásfoglalás négy szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A következő a Lambsdorff jelentés egyes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. A bizottság javaslatáról szavazunk mellette ellene tartózkodók elfogadva. Jogalkotási állásfoglalás, név szerint szavazunk. Megnyitom, lezárom. Elfogadva. Berman jelentés egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. A bizottság javaslatáról szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadva, jogalkotási állásfoglalás név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. A következő, illetve a biztos asszony szeretne szólni, parancsoljon. Honorable members, igen, tisztelt képviselők, a bizottság üdvözli, hogy elfogadta a parlament az EU külső fellépésének eszközét. Ez hozzájárul ahhoz, hogy egy globális játékos legyen az EU, és képviselje az érdekeit és értékeit. A demokrácia, a béke, a szolidaritás, a stabilitás és a szegénység csökkentése, illetőleg a globális értékeket szeretnénk megvédeni és garantálni a következő hét évben a külügyi fellépésünk során. Itt együttműködést alakítunk ki a külső partnereinkkel négy fő politikai területen a bővítés, a szomszédság, az együttműködés és a stratégiai partnerek és fejlesztési segítségnyújtás. A bizottság nevében szeretnék az összes előadónak köszönetet mondani, és mindazoknak, akik segítették őket a konstruktív hozzájárulásért a tárgyalásokon. Azt gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, amit a mai napon elértünk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük szépen a biztos asszonynak. Most a Harkin jelentés következik, egyes blokk mellette ellene, tartózkodók elfogadva a bizottság javaslata, mellette ellene elnézést kér az elnökasszony. Tehát még egyszer, a bizottság javaslata, elfogadtuk, jogalkotási állásfoglalás név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Kutas jelentés Egyes blokk mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Nyolcas módosító. Mellette, ellene, tartózkodók. Nem világos az eredmény, ellenőriznünk kell. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 12-es. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva. 14-es. Mell, ö, illetve megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 17-es. Első rész. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva. Második rész, név szerint. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Huszas módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 22-es módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 28-as módosító mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadva. Ellenőrizzük az eredményt, de kérem, emeljék megfelelően a kezüket a következő alkalommal. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 29 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 30-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 31-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. El, elfogadva. 26-os név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. 27-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. A bizottság javaslatáról szavazunk mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, jogalkotási állásfoglalás név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. A jelentéstevő szót kér. Nagyon röviden köszönöm elnök asszony. Először is elmondanám, hogy a frakció úgy döntött, hogy a zárószavazáson tartózkodunk, mert úgy érezzük, hogy az Európai Bizottságnak a tanácsal kezdendő tárgyalásokra meg kell adnia a fel a hatalmazást, ugyanakkor a bizottság javaslatát az EPP frakció úgy döntött, hogy felvizezi, annak ellenére, hogy a tagállamok többsége együtt készítette ezt. Bene. Relazione Kovács. A következő a Kovács jelentés, egyes blokk mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 51-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva 52-es, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 53-as, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárva. Elfogadva. 54-es, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 55-ös. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elutasítva. 36-os, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 56-os, név szerint szavazunk. Nem, az 56-os oka fogyott, 57-es, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást az 57-esről. Lezártam. Elutasítva. 61-63, egészen a 65-ösig, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 58-tól 60-ig mellette ellene tartózkodók elfogadva. 45, ez okafogyottá vált, és a többi is okafogyott, a bizottság javaslata mellette ellene tartózkodók elfogadva, jogalkotási állásfoglalás név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A kukán jelentés következik. Hetes módosító mellette. Kérem, emeljék a kezüket mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 8-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva 9-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Tízes bekezdés az eredeti szövegben két részben szavazunk első rész mellette, ellene tartózkodók. Elfogadva második rész mellette, ellene tartózkodók. Ellenőriznünk kell, ellenőrizzük a második részt. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva. Tízes, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Második rész mellette, a többi okafogyottá vált, elnézést kér az elnök asszony, 11 első rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, második rész. Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Kettes, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Ellenőrizzük ez utóbbit, ellenőrizzük a kettes módosító eredményét. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 19-es. Kérem, emeljék világosan a kezüket, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 27-es, mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 30-as, mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 13-as, első rész, mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Második rész, mellette ellene tartózkodók. Elutasítva. 15-ös, első rész, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Harmadik rész, ez okafogyottá vált, a 16-os következik. Ellenőrzést kérnek, mely részhez? A második részhez jó, ellenőrizzük, megnyitom, lezárom. Elutasítottuk. A 16-os következik első rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva a második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 43-as, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva második rész mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizzük, ellenőrizzük tehát a 43-as második részét. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos módosító mell- első rész mellette? Nem, mégsem, mondja az elnök asszony. Csak a hatos következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 47-es első rész mellettem ellene tartózkodók, elfogadva második rész mellettem ellene tartózkodók, elutasítva. 14-es mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. 17-es első rész mellette, ellene tartózkodók, elutasítva második rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 18-as. Ellenőrizzük a harmadik részt. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 55-ös mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrzést kérnek, megnyitom a szavazást, Lezárom. Elfogadva. 23-as módosító. Szóbeli módosítást kér a jelentéstevő. Kukán úr, parancsoljon. Thank you very much, Madam Chair. The... Köszönöm szépen, elnök asszony. A következő módosításról van szó emlékeztet a 2010. november 5-i állásfoglalására a nyugat-szaharai helyzettel kapcsolatban. 2013. október 22-i a Sahel régióra vonatkozó véleményt, és felhívja a figyelmet, hogy a Szaharában élő embereknek biztosítsuk az emberi jogokat, és a Nyugat-Szaharában biztosítsuk ezeket a jogokat, beleértve az egyesülés szabadságát, a véleménynyilvánítás szabadságát és a, és a tüntetés szabadságát követeljük a szaharai palatak politikai foglyok szabadon engedését, követeli, hogy a meg, független megfigyelőket engedjenek, engedjenek be a területre, civil szervezeteket támogatja, a tisztességes konfliktus megoldást Nyugat-Szaharával kapcsolatban, méghozzá az idevágó ENSZ rezolúciókkal összhangban az, azokat is, amelyek az önrendelkezést írnák elő. Ezek azok a módosítások, amelyekhez kérem az önök támogatását. Köszönöm szépen. Van-e kifogás a módosítással szemben? Nincs ilyen mellene, el, mellette ellene akkor elfogadtuk. A hármas módosító következik. Szóbeli módosító Kopa asszonytól. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. A Szocialista és Demokrata frakció nevében a módosítónk egy részét visszavonnám. Így tehát az új szöveg elítéli a drónok katonai használatát és a célzott gyilkosságokat, hiszen ez az emberi jogok megsértését jelenti, és újra hangsúlyozza annak szükségességét, hogy ezeket be kell szüntetni, felszólítja az Európai Uniót arra, hogy a fegyveres drónok tekintetében álláspontot dolgozzon ki. Köszönöm. Ci sono opposizioni a questo emendamento orale? Se ci sono vi dovete alzare almeno 40 deputati. Kérem álljanak fel, aki ellenzi eh, ezt a módosítást, legalább 40 emberre van szükség, hogy eh, aki ellenzi ezt. Testo originale. Rendben, akkor az eredeti szövegről fogunk szavazni. A hármas módosító eredeti szövegéről mellette ellenet tartózkodik. Elfogadtuk. Ellenőrizzük ezt elektronikusan. Hármas módosító. Megnyitom a szavazást. Respinto. Fogadtuk el. Ora votiamo il testo originale. Az eredeti szövegről szavazunk most, mellette, ellene, tartózkodik. Jó rendben ellenőrizzük elektronikusan, mert nem világos. Megnyitom a szavazást. Voto chiuso. Approvato. Elfogadtuk, lezárom a szavazást. 20-as módosító mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. 4-es mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. Eredeti szöveg eh, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös módosító mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. 21-es Ellenőrizzük az ötöst, megnyitom a szavazást. Túza. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Huszonegyes mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, ez sem egyértelmű, tehát a 21-esről van szó. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 88-as eredeti szöveg mellett ellen elfogadva, 100-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 103-as első részről mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva 116-os. Első rész név szerint szavazunk. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadva második rész. Név szerint szavazunk. Megnyitom. Lezárom. elfogadva. 119-es név szerint szavazok. Mellett. ...118 név szerinti szavazás, mit mondtam? Első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva. 119-es név szerint szavazok, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Cashman úr kívánt még hozzászólni, ehhez parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony, a 20-ast kértem, hogy ellenőrizzük, nem hallotta, de a véleményünk szerint e, innen nézve a többség mellette volt, tehát kérem, hogy a 20-as módosítót ellenőrizzük elektronikusan. Va bene, controlliamo l'emendamento 20. Quindi... Akkor a 20-ast még egyszer megnyitom a szavazást a 20-asról. A 20-as módosítóról van tehát szó. Szóval. 20-as. Jó, akkor lezárom a szavazást ezzel. Elfogadva. Rendben, köszönöm szépen. Akkor mellette lenne tartózkodás elfogadva. Remúzsa. Parancsoljon. Äh, Elnök asszony, elnézést kérek, hogy megzavarom itt a folyamatot, de frakció árnyék jelentéstevőjeként szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, főként Tremoza kollégának, amiért ilyen kiválóan együttműködtünk a versenypolitikával kapcsolatos éves jelentés kapcsán. A frakcióm szavazólistájába apró hiba csúszott. A 73-as bekezdés, illetve 5-ös módosító esetén a néppárti frakció tartózkodást szerepeltetne a listán. Rossz a listán szereplő jelenleg jelzés. Originál. Jó, rendben. A 11-es az eredeti, eredeti szöveg mellett ellene tartózkodás elfogadva. 18-as, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. Hármas módosító. Akkor ellenőrizzük a kettest. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Igazuk volt. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. akkor a hármasról szavazunk újra. Jó, most nekem volt igazam. Rendben. A 30-asról szavazok. Első rész mellett ellen tartózkodás elfogad. A második rész név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadva 31-es első része mellette ellene tartózkodás, elfogadva második rész mellette ellene tartózkodás, elutasítva 36-os első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 51-es jó, ellenőrizni szeretnék a 47-est, jó rendben, akkor elindítjuk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 51-es név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 52-es mellette ellenne tartózkodás elfogadva, 55-ös mellett, első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 63-as. Ellenőrizzük. Jó, akkor az 55-ös második részét ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom. elfogadva. Második rész. Jó, hát most ellenőriztük, ugye? Akkor a 63-as jön, mellette el, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette ellene elutasítva. 64-es első része, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette ellene tartózkodás úgy tűnik, hogy elutasították, de ha szeretnék, akkor ellenőrizzük. Jó, akkor megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes. Ellenőrizzük az ötöst. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes név szerint szavazunk, mellette. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 93-as első része mellette ellene tartózkodás elfogadva, a második rész mellette ellene elf, elfogadva. 105-ös mellett tartózkodás ellenőrizzük ezt is. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 108-as mellette ellenne tartózkodás elutasítva. Név szerint szavazzunk. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Dorfman jelentés. Egyes módosító név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos módosító, mellette ellene elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 8-as számú módosítót. Megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva elfogadva 11-es mellette ellene tartózkodás, elfogadva 12-es mellette ellene tartózkodás, elfogadva 13-as mellette ellene tartózkodás, elfogadva 14-es mellette ellene tartózkodás, elfogadva 32-es mellette ellene tartózkodás, elfogadva 15-ös módosító mellett ellen tartózkodás, elfogadva kettes módosító mellette ellene elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. zárószavazás mellette ellene tartózkodás elfogadva. Mitchell, parancsoljon Cashman úr. Elnök asszony, ismernek, eh, hogy csak komoly ügyben hátráltatom a szavazást. Tegnap az Estrella jelentés alatt azt írták eh, a jegyzőkönyvbe, hogy a néppárti módosító mellett szavaztam, annak ellenére, hogy ellene szavaztam. Volt már valakinek hasonló tapasztalata. Kérem, hogy egy alapos vizsgálatot folytassanak, hogy biztosítsanak bennünket arról, hogy a szavazórendszer megfelelően eh, rögzíti a képviselők szavazatait. Mi dicono che è stato già fatto, comunque bisogna inviare le Ez már megtörtént, eh, de mindenképpen fontosnak tartom. Kesmen úr, hogy jelezte a technikusok felé ezt. Tehát a Micsá jelentésnél tartottunk, 31-es első rész mellett ellene tartózkodik, második rész mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Záró szavazás mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Melyikről? Melyiket ellenőrizzük? A második? A másodikat? Jó, ellenőrizzük a második részt. Megnyitom a szavazást. Bezárom a szavazást. Elfogadtuk. Bene, ehm, relazione Bertmann. Következik a Bertmann jelentés. Szeretné szót kérni az előadó, parancsoljon. Non c'è? C'è, prego, onorevole Bertmann. Parancsoljon, Bertmann asszony. Köszönöm szépen a fogyatékkal élő nőkről van szó a jelentésben. Nem nehéz elképzelni, hogy ez többszörös diszkriminációt jelent. 80 millióan élnek fogyatékkal, ebből 46 millióan lányok és nők. Ez az európai női lakosság 16%-át érinti. Nagyon sajnálom, hogy sem rövid vitát, sem rövid prezentációt nem tudtunk biztosítani ennek a témnek. Remélem, hogy pozitívan tudunk szavazni ennek ellenére a jelentésről. Köszönöm. 24. Köszönöm 24-es első rész mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk második. Név szerint szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 25-ös első rész mellette, ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellenet tartózkodik, elfogadtuk. A harmadik rész mellette, ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 26-os első rész mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 47-es első rész mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 52-es eh, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük, rendben 52-es második részét ellenőrizzük elektronikusan. Votok Júza. Approvato. Elfogadtuk. H első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Zárószavazás mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. De Jong. De Jong jelentés következik. nyolcas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A harmadik rész név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Tokjúza. approvato 14. Elfogadtuk 14-es első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 16-os első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A harmadik rész név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. és megállapítom, hogy elfogadtuk. Négyes rész mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Gebhardt asszony szeretne szót kérni, parancsoljon. Mikro. Mikrofonnal könnyebben megy képviselő asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy eh, hiba fedezhető fel a szavazólistán, a frakciónk a 26-2-es esetén ellene akar szavazni, tehát itt egy mínusz kellene, hogy szerepeljen. Köszönöm, hogy jelezte. 26-os első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan a második részt. Voto chiuso. Lezárom. elfogadva. 35 mellette ellene tartózkodás elfogadva, zárószavazás mellette ellene tartózkodók elfogadva. Volé don't na? Ellenőrizni szeretnék? Na ne. Köszönöm mindenkinek.